Üdvözlök mindenkit, akkor most a vitát követően megkezdjük a szavazást. Egy bejelentéssel kezdeném. A politikai frakciókkal való konzultációt követően egy módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni a napi rendben. Az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatandó szabadkereskedelmi tárgyalások megnyitásáról szóló szóbeli kérdést majd egy állásfoglalás elfogadásával zárjuk le, amiről a februári első plenáris ülésen szavazunk. Vannak-e kifogások, elnök asszony? Mi ellene vagyunk, hogy február első plenárisán szavazzunk, Bent Langen és Gaspari kollégákkal közösen azt javasolnánk, mint jelentés, a második plenárison szavazzunk februárban. Ez nem egy sürgető kérdés, ugyanis a szakbizottság jövő héten fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Elnök asszony, akkor ezt meghallgattuk, és szavazásra bocsátom a kérdés, ki támogatja azt, hogy a második ülésen szavazzunk, rendben, elfogadtuk. Akkor következnek a szavazások, nagyon rövid lesz. Morás úr jelentése a gépjármű nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatsere Lettországban, és név szerint egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lez